megoldást nem tegy, több hozzászólást nem teszek lehetővé. Egyébként a 10, április 14-i ülés jegyzőkönyve elkészült. Van-e a jegyzőkönyvvel kapcsolatban kifogásuk? Tehát április 14-i ülésről van szó. Jó. Ezzel kapcsolatban nincsen kifogásuk, ezzel a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Utóbb majd, amikor itt a bevezet kettővel végeztem, akkor sót kaphat.